Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seat? Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Okay, I open uh, the today's meeting of Regi Committee. Ezen nem megnyitom a mai regi ülést. a napirend elfogadásával kezdjük. El tudjuk fogadni a napirend tervezetet? Van észrevétel ezzel kapcsolatban? Úgy látom, nincs. Akkor ezennel elfogadottnak tekintjük a napirend tervezetet. Concerning the chair's announcements, I do not... Elnök bejelentése nincs semmiféle bejelentése a mai napon. A koordinátori ülés után, miután bizonyos döntéseket hozunk, valószínűleg lesznek majd bejelentéseim, de ez majd délután lesz. Most pedig térjünk rá a legfőbb témánkra. Két fontos jelentést kell a mai napon megbeszélnünk, megvitatnunk, kohéziós politikai és tematikus célkitűzések, a fenntartható közlekedés fejlesztése szempontjából, illetve a szűk keresztmetszetek megszüntetése. Novakov úr a jelentéstevő. Aztán van árnyék, vannak árnyékjelentéstevőink is, illetve itt van az Európai Bizottság, Bizottság is. Most pedig Novakov úr következik. Kérem, hogy mutassa be ezt a jelentést. Ma fogjuk megbeszélni a jelentéstervezetet, és az elképzelések szerint február 26-án hétfőn este van a módosítók benyújtásának határideje, de ezt majd elmondom még egyszer. Novakov úrön következik. Thank you very much, Good morning, colleagues. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, elnök asszony. Nem vagyok orvos, sose voltam, sose vettem részt orvosképzésben, nem tudom, hogy hogy kell egy beteg emberen segíteni, de tudom, hogy mit tesz egy orvost, hogy segítsen valakin. Először is föl kell mérni a helyzetet, megfelelő diagnózis kell felállítani. Úgyhogy örülök annak, hogy kiértékelhetem azt, hogy mit tett eddig a kohéziós politika, hogy javítsam a közlekedési hálózatot Európában. Szerintem elég impresszív képet láthatunk. A kohéziós politika ugyan nem tette lehetővé, hogy űrbe küldjünk különböző gépkocsikat, de a kohéziós politika és a kohéziós alap és annak hívei nagyon sokat segítettek a közlekedési hálózaton az EU-ban. Akkor a javulás javulást értünk el, hogy ehhez foghatott, nem is tudok említeni a második világháború óta. Nehéz visszatartanom magam, hogy minden számadatot föl ne olvassak. Ezek támasztják alá azt, hogy miért volt ez a, ekkora ez a változás, és hogy miért van olyan nagy hatása ezeknek a beruházásoknak az emberek életében hogyha kimegyünk innen a parlamentből, és megnézzük a Vatelóba vezető autópályát, akkor ott láthatunk autókat, buszokat, kamionokat, de a gépjárművek mögött emberi életek vannak. Arról van itt szó, hogy az emberek biztonságosan haza tudjanak menni a munka után, hogyan lehet ezt kiértékelni, ezt az egész folyamatot, ezeket a változásokat? A rövidebb és jobb utak miatt kevesebb széndiokszidot bocsátunk ki. Ezt lehet értékelni, hogy pontosan hány életet mentünk meg ezáltal? Mert jobbek, jobbak és szélesebbek az utak? Nem hiszem, hogy ezt ki lehetne értékelni, ezt pontosan meg lehetne határozni. Úgyhogy nem is próbáltam ezeket, az, ezeket a eredményeket beárazni. We cannot bury uh, our hands in the sand and looking at all other initiatives around the de nem folytathatunk struc politikát a közlekedési politikával kapcsolatban. Nagyon sok uh, kezdeményezésünk van volt, és fordulóponthoz értünk, el kell döntenünk azt, hogy más szakpolitikákban mennyit ruházunk be, ide tartozik a közlekedés is, és tudom, hogy erőteljes pártfogói lesznek majd minden egyes politikai, szakpolitikai elképzelésnek, de a közlekedés mindenképpen azon területek közé tartozik, amely prioritást kell, hogy képezzen, függetlenül attól, hogy ez mennyibe kerül. Tudom, ez nem egyszerű. Az egyik olyan ország, amely hamar csatlakozott az Európai Unióhoz, már el is hagyja az Európai Uniót. Ez egy nehéz helyzet, de mindenképpen folytattunk el a munkát. Főleg azok számára fontos ez, akik később csatlakoztak az EU-hoz. Sok ország az Európai Uniós támogatásoktól függ. Ne legyenek tévhiteink, akik, azok a tagállamok, akik messze vannak Brüsszeltől, ők is szeretnének valamit elérni a helyi emberek számára. De gondoljuk azt, hogy a Bulgáriát és Romániát összekötő hidak csak, hidakat csak bolgárok és románok használják. Nem, ez az Európai Unió gazdaságát segíti. Ott vannak, kérem, holland, cseh, vagy akármilyen gépjárművek, amelyek használják ezt a hidat. Így kéne ezt perspektívába helyezni. Úgy kezdtem, hogy nem vagyok orvos. Talán felmerült önökben a kérdés, hogy miért így kezdtem. Nos, a közlekedési hálózat pontosan úgy néz ki, mint egy vérkör, mint a, az emberekben a keringési rendszer. Nos, nekünk az Európai Unióban azt gondolom, hogy nagyon jó vérkeringést kell létrehoznunk, hogy ne lehessenek szűk keresztmetszetek. kimondhatjuk azt, hogy minden régiónak el kell érni egyfajta jóléti átlagot, vagy életszínvonalat. Ezt nehéz úgy elérni, hogyha nem kapják meg a megfelelő beruházási arányt a közlekedési hálózatban. Mit értünk el eddig? A, eddig a külön a Különösen a határmenti vidékeken nagyon sokat fejlesztettünk az úthálózatokon, és ezért rengeteg ember gyorsabban jut el oda, hova szeretne, és nem is tudjuk felmérni, hogy ezen utak létrehozása nyomán hány ember életet mentettünk meg. Az MFF-ről most kezdjük el a vitát, vagy a CPR-ről, úgyhogy nagyon fontos az, hogy mérleget vonjunk, hol állunk, hol tartunk, és merre felé fogunk elindulni. Jelenleg sajnos a közlekedési helyzet túlságosan át van politizálva. Jó lenne, hogyha sokkal inkább a kereskedelem uralná a közlekedést. Furcsa, hogy ezt mondom itt egy politikai intézményben, de amikor például autópályákról vagy vasútvonalakról beszélünk, akkor sokkal pragmatikusabb, sokkal éberebb módon kéne e, gondolkodni erről, és ami a téket illeti, jó lenne, hogyha meg tudnánk szabadulni a különböző politikai nézetektől, a helyi konfliktusoktól. Szerintem ezeken felül kell emelkedni, mert mindannyian tudjuk azt, hogy miért fontos az, hogy el tudjunk jutni mondjuk Amsterdamból Várnába autópályán hogy ez mennyit jelent, mit jelent az üzlet a gazdaság szempontjából, mit jelent ez a szolgáltatások, a turisták, az emberek szempontjából. In Africa, there is more than 50... Afrikában több mint 50 állam van, és hogyha megkérdezzük ezeket, ezeknek az államoknak a polgárait, hogy ők kik, akkor az első állításuk az lenne, hogy afrikaiak, és utána mondanánk azt, hogy melyik államban élnek. Van egy álmom ez pedig az, hogy amikor elmegyünk egy tagállamba az EU-ban, és megkérdezzük az embereket, hogy kik ők, akkor azt válaszolják először, hogy európai vagyok, és utána mondják azt, hogy holland vagyok, lengyel vagyok, bolgár vagyok. Ennek, en, ezt úgy lehet elérni, hogyha jók az utaink, ha vannak hálózataink, és függetlenül attól, hogy mennyire állunk át a digitális világban vagy ez mennyire uralkodik el, mindig szükség lesz arra, hogy legyenek autópályáink, hogy legyenek nagyobb repülőtereink, legyenek nagyobb kikötőink, legyenek gyorsabb vonataink. Hiszen egy fizikai világban élünk. Ezt a prioritást tehát meg kell tartani. Amit eddig elértünk, az annyira csodálatos, annyira nagyszerű, Az emberi történelem során nem érte el még soha senki azt, hogy független államok egymással ennyire szolidárisak legyenek, békeidőben, és világos ennek, világos ennek az eredménye. A határidőkről az imént már esett szó. El lehet olvasni a jelentéstervezetben a következtetéseket. A struktúrális alapok és a kohéziós alapok eredményeiről a közlekedési hálózatban. Azt gondolom, hogy a célunk az, hogy összefogjunk, és erőteljes hangon szólaljon meg a szakbizottság. Ez akkor lesz majd érdekes, amikor néhány hónap múlva megkérdezik tőlünk, hogy milyen Európát szeretnénk 2020 után. Köszönöm. Köszönöm szépen, Novakov úr, mondja az elnök. Most pedig az emlékjelentéstevő következne, utána pedig Zdudovszki úr a TRAN szakbizottságtól. A, szak, a TRAN szakbizottság véleményt fog készíteni majd a jelentésről az 53 plusz szabály értelmében. Tehát Ludovszki úr ezért van ma itt. Nézzük az árnyék jelentéstevőket. Picula úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyértelmű, hogy a kohéziós alapok sokat segítettek a megfelelő régiókon, a tagállamokon, és sikerült általuk a szűk a jelentésben külön ki kellene emelnünk. A jelenlegi költségvetési időszakban a tervezett 7000 építeni, amennyit terveztünk. Szeretném hangsúlyozni, mennyire fontos a jobb határokon átnyúló összeköttetés ebben az, össz, ebben az összefüggésben és érdekében. Emellett a be nem fejezett folyosók számolnunk, hogy 80%-kal nő az áruforgalom a közutakon, és a személyforgalom is nagymértékben nőni fog, ezért az Európai Unió ennek értelmében be is nyújtok majd néhány módosítást, egyébként pedig köszönöm a jelentéstevőnek, és várom a további együttműködést. szépen, elnök asszony! Hölgyeim és uraim, Poreba urat helyettesítem, mondja Klozovszki úr. Köszönöm én igazat, a gazdasági növekedés szempontjából az egyik legfontosabb terület, ez kétségtelen. Emellett erősíti a régiók versenystruktúrát. Mert az Európában nem egységesen fejlett, más a fejlettségi szint nyugaton és keleten, ez autópályák Trákiában egy gyors vasútvonal ezeket a pozitív példákat említeném. Mindig is szükség lesz korszerű, modern utakra, vasutakra, az olyan eszközök kell, hogy maradjanak, amelyek az infrastruktúrát támogatni tudjuk. Köszönöm szépen. Helyet mondja Delanovel képviselő. Nagyon különböző véleményekkel találkozhatunk, ami a meglévő társadalmi gazdasági modellt illeti, az infrastruktúrát, a kapacitásnövelést. Úgy gondolom, mindenképpen több jó infrastruktúrára van szükség, de fontos a fenntarthatóság is. Olyan kereskedelmet kellene kialakítanunk, amely tulajdonképpen az infrastruktúrát kapcsán a szükségleteket csökkenti. Sokat beszélünk a fenntartható energiákról, de én itt most konkrétan egy kiegyensúlyozottabb, decentralizált közlekedési modellre gondolok, ahol az áruk nagy távolságokon át történő szállítása elkerülhető. Meg kell szüntetni továbbá a városok és a vidéki területek közötti szakadékot, és megemlíteném azt is, hogy milyen feszültségeket kelt az, hogy egyes régiókban egyre többen élnek, míg máshonnan, máshonnan elvándorolnak. Sokat beszélünk a Juncker-féle csomagról, a beruházási eszközökről, a magán beruházásokat is ösztönözni próbáljuk. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak közpénzekből ruházzunk be, hanem a magánszféra forrásait is felhasználjuk, de ne a polgárok költségére történjen mindez. Spanyolországban például 2 milliárd eurót költöttek arra, hogy autópályákat építsenek közpénzből, ezt magánszféra, a magánszféra is megoldhatta volna, tehát végeredményben ismét csak a spanyol adófizetőt sarcolták meg. A jelentés is azt javasolja, hogy a magánberuházókat kellene rábírni, hogy az infrastruktúrába ruházzanak be, de minden esetben, amikor ez nem sikerül, akkor általában közpénzből oldják meg a feladatokat, ezzel nem tudok egyetérteni. Mindenképpen fontos a környezetvédelmi szempont, a fenntarthatóság, és nagyobb mértékben be kell vonni a polgárokat a döntéshozatalba. A polgárokat tehát közvetlenül be kell vonni, meg kell kérdezni az önkormányzatokat is például. Így tudjuk azt biztosítani, hogy az infrastruktúra projektek egy nyilvános vitatárgyát képezzék, megfelelő projekteket hajtsunk végre, amelyek a környezetre is kevésbé károsak. Emellett a strukturális alapokat leginkább a kevésbé fejlett régiókra kell felhasználni, területi együttműködés, konnektivitás, a határokon átnyúló együttműködés is fontos. És mindenképpen hangsúlyoznám azt is, hogy a támogatásoknak a szintjét fenn kell tartani. Mindenek előtt a személyszállításban a vasútra kell összpontosítanunk, de az áruszállításban ugyanígy igaz ez, hiszen ez a legkörnyezetbarátabb közlekedési módusz. És jó lenne, hogyha szem előtt tartanánk a területi kohézió szellemében a küzdenünk kellene a lakosság elvándorlása ellen is. Fontos, hogy szem előtt tartsuk az éghajlatvédelmet és a Párizsi megállapodást, ez pedig azt jelenti, hogy a közlekedésben sokkal jobban oda kell figyelnünk a fenntarthatóságra és az éghajlatvédelemre. Fontos az is, hogy a közutak biztonságosabbá váljanak, minél kevesebb legyen a baleset, és fontos megemlíteni a munkavállalók munkakörülményeit is azon munkavállalókét, akik az infrastruktúrális projektekben részében szeretnénk majd benyújtani, és remélem, hogy a következendő egyeztetések során még lesz alkalmunk ezekről a témákról beszélni. Következő Rope úr. Köszönöm szépen, elnök. Ezt növelni kellene. Az elektromos vagy hát villanymozdony meghajtású vasutak. Csak néhány gondolatot próbáltam felvázolni. Valdowski úr következik a trend. Bivel egy német, a német helyzet befolyásolja a román és bolgár helyzetet, és fordítva. Fontos tehát, hogy az Európán az egész Európát átfogó közlekedés tervezés valósuljon meg és hálózatépítés valósuljon meg, hiszen ami helyi szinten megjelenik, annak összeurópai hatása is lehet. Gazdag régió, és az ott tapasztalható szűk keresztmetszetek nagyon nagy mértékben befolyásolták az Egyesült Királyság nyugati régióit, nyugati területeit. Tehát a szűk keresztmetszetek felszámolásába való beruházás nagyon jó ötlet, és hát ezek a szűk keresztmetszetek sokszor drámaian befolyásolják a helyi levegő minőséget is, ezt is külön meg kell említeni, ami pedig a vasúti szűk keresztmetszeteket illeti. Meg kell néznünk, hogy ott pontosan mi is a helyzet, hiszen a vasúti szűk keresztmetszet legalább olyan súlyos problémákat ö, okozhat, mint a közúti szűk keresztmetszet, mint a közúti ö, közlekedési dugók, de a vasúti szűk keresztmetszetek sokszor nem olyan láthatóak, nem olyan nyilvánvaló a, lé, a jelenlétük, mint a közútiaké. Emellett a modális átállásra is szükség van, főként ami a légi közlekedésről a vasúti közlekedésre való átállást illeti. A vasúti közlekedés bizonyos távokon sokkal fenntarthatóbb, mint a, légi közlekedés, és nagy mértékben támogatom a ben nagyon nagy változások várhatóak, hiszen egy elmozdulást látunk a zöld energia irányába. A közúti infrastruktúra beruházások területén olyanokra is szükség lesz, amelyek zöldítik a közúti hálózatot, a potenciál Európa egészére nézve. Üdvözlöm ezt a jelentést, biztos vagyok abban, hogy egy-két konstruktív módosító révén még kibővíthetjük azt a területet, amelyel foglalkozik. Egyébként viszont köszönöm a jelentéstevő munkáját, és köszönöm a kiváló eszmecserét a mai délelőtt során. Köszönjük szépen Van Nisztelrooy úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Köszönöm a ma délelőtti prezentációt, és köszönök mindent, ami elhangzott. A néppárt kérte, hogy legyen egy végrehajtási jelentés, ez tehát nem egy politikai jellegű jelentés, hanem a végrehajtásról szól. Ha megnézzük, hogy 81 milliárdot költünk a kohéziós alapokból és a regionális fejlesztési alapból, hát ez egy hatalmas összeg. Néhány tematikus koncentráción változtattunk, Többet szántunk az első tematikus csoportra, ez például a tudástranszferre vonatkozik, és a tudás megosztására. Fontos elmondani azonban azt, hogy a közlekedési szakpolitika szempontjából még mindig a kohézió legfontosabb, ezt jónak tartom. És van még egy fontos szempont, a legutóbbi időszakban, itt a Regi szakbizottságban úgy döntöttünk, hogy igent mondunk arra 11 milliárdra, amelyet átcsoportosítottunk a, az európai összekapcsolódási eszközhöz. A megfontolás mögött az volt, hogy a tagállamok a saját szándékaik, megfontolásaik szerint költhessék el ezt a pénzt 2018-ig, majd utána az Európai Bizottságnak szánunk egy központibb szerepet. pozitív hatást láthattunk. A tagállamok jobban szem előtt tartották a határokon átnyúló jelleget. A következő időszakban úgy gondolom, a kohéziós politikának egy jelentős részét arra kellene fordítani, hogy ezt a mechanizmust fenntartsuk, Fontos, hogy a közlekedési szakpolitika és a CEF összefüggéseit fenntartsuk. Nem elég azt mondani, hogy átcsoportosítunk forrásokat a CEF-hez. A két eszközt egymással össze kell kapcsolni, és ki kell használni a szinergiákat. Az összekapcsolódás nagyon fontos, mert kapcsolatok nélkül nem lehet fe- gazdaságot fejleszteni. Tehát a, azt is tudjuk, hogy az első bővítési fázis után a közlekedés és a, a közlekedés egyre nagyobb szerepet kapott, és a kohézió úgy szintén, és ennek a fontossága még csak egyre nő. Tehát gondolkodjunk el azon, hogy fenntartjuk-e a CEF rendszerét, én határozott igennel válaszolnék erre, és lehet, hogy ezt érdemes lenne megfogalmazni a szövegben is, mert a következő több éves pénzügyi keret szempontjából ennek jelentősége lehet. Az Európai Bizottság részéről fogjuk meghallgatni Leiner urat. Parancsoljon! Köszönöm szépen, köszönjük a lehetős alapok, illetve a vidékfejlesztési alapok is ide tartoznak, és úgy tűnik, hogy ebben az időszakban nagyon alacsony a projektek kiválasztásának a száma. Projekt kiválasztási arányról kohéziós alapok, illetve a fejlesztési alapok tekintetében, tehát a közlekedési projektekre vonatkozóan. 2017 végén ez azt jelenti, hogy a programozási időszak negyedik évében ez a arány több mint 61 százalék volt, ami a tentéket illeti, itt a projekt kiválasztási arány 64 százalék, és a vasúti beruházásoknál, a tentében 66 százalék a projekt kiválasztási arány, tehát egy 7 éves programozási időszak negyedik évéről van szó, szerintem, szerintünk ez egy elég jó eredmény, tehát költségvetés felhasználási szempontból. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen ezt a pontosítást. Ennyit ezzel befejeződött a vita a közl- erről a jelentés tervezetről, most Novakov úr jelentés tevő fogja lezárni ezt a témát. Köszönöm szépen, nagyon nagy öröm volt ezt végighallgatni, ez a szép ebben a szakbizottságban. Ott is, amit a bizottság mondott, azt, azt is hallottuk, hogy miután nem elég jó a különböző közlekedési hálózatának fejlesztése, ezért még plusz magán befektetőkre is szükség van. Tehát hallottuk a két végletet, szerintem valójában valahogy, és remélem, hogy kiegyensúlyozott eredményt tudunk elérni. Ha ha megengedi, akkor Először önre reflektálnék, örülök annak, amit mondott, megerősített ez abban a hitemben, hogy hogyan kell politizálnunk, hogyha a szenvedély kihal, akkor gép 2030-ig ahhoz, hogy a TNT hálózatot befejezzük. A 22 milliárd, ami a Connecting Europe facility belül van, hát ezzel még messze állunk ettől a kívánt eredménytől. Remélem, hogy a szakbizottságunk mennyire hasznos a tagállamok számára, mennyire szükségük van erre. Azt hiszem, hogy most már el kéne térni attól a szokásos érve, érveléstől, hogy kik a nettó befizetők, kik a nettó kedvezményezettek. Kettő, egy meg egy lehet négy is, vagy még több a kohéziós politikában. nagyon fontos az, hogy a kohézió megfelelően sok finanszírozást kapjon. Ez szintén egy olyan dolog, amire nem tudunk, úgyhogy eh, örülök a közös munkának. Bizonyos dolgokban egyet tudunk érteni, például abban, hogyha egy gyerek nem tud időben beírni az iskolába, mert nem elég jók az utak, akkor ezt a problémát akkor is meg kell oldani, hanem közlekedés, akkor ezt a problémát akkor is meg kell oldani, hogyha nem a mi nagymamánk vagy nagypapánk kíván eljutni a gyógyszertárba. Ez egy fontos kérdés, most mondom, határ ponthoz érkeztünk, úgyhogy jó lenne, hogyha mindenki ezt komolyan. De 26-a délután 5 óra. A szavazás pedig márciusban lesz majd itt a szakbizottságban. Köszönöm szépen, köszönöm a vitát. Bizottság hetedik jelentése erről a témáról. A hetedik kohéziós bizottságot október 9-én jelentette meg a bizottság, bizottság saját kezdeményezési jelentést készít erről, hogy a parlament álláspontját is meg tudjuk fogalmazni a reform előtt. A Bay Policy Department készített február 1-én pedig volt egy rendkívüli ülésünk a kohéziós politika jövőjéről, a 2020 20 után ideje pedig február 26-a délután 5 óra, de ezt majd még egyszer el fogom mondani a vita végén. Elnök asszony! Köszönöm szépen ezt a bevezetőt, amit hallottunk az imént az elnök asszonytól. Ez egy nagyon fontos téma. Az ad neki különös dimenziót, hogy ezt a témát az Európai Bizottság költségvetési javaslata előtt tárgyaljuk. A szakbizottságunk már a kohéziós politika jövőjéről kifejtette véleményét, a Veszpál jelentéssel például, és az én jelentésem csak folytatása ennek. Azóta persze a dolgok részben megváltoztak, haladtak, és bizonyos tényezőket, új tényezőket is figyelembe kell venni. Tehát azóta, amióta az Európai Bizottság elkészítette a hetedik jelentés, kohéziós jelentést. Nos, számos célkitűzést szabtam meg magamnak a jelentés tervezetben. Egyrészt a bizottsági jelentés következtetéseit levonni. Miután egy nagyon bonyolult és összetett jelentésről van szó. Nem volt egyszerű ezt a munkát elvégezni, sokan segítettek, de nem leíró jellegű jelentést szerettem volna készíteni. Nem csak számokat szerettem volna felsorakoztatni. Az volt a prioritásom, hogy megfelelő következtetéseket, tanúságokat vonjak le ebből a hetedik kohéziós jelentésből, konkrét javaslatokat szerettem volna a kohéziós jövő, politikai jövője szempontjából. A harmadik dolog pedig, amit el szerettem volna írni, az, hogy politikai üzeneteket tudjak megfogalmazni, számos elvre szerettem volna, vagy elvhez szerettem volna visszatérni. A múlt heti dokumentumok egyébként elérhetőek, ezek múlt héten jelentek meg, és a végsőkig küzdenünk kell azért, hogy a kohéziós politika megvalósulhasson, ambiciózus kohéziós politikára van szükség, és együttesen a lehető legeltökéltebben kell blokkolnunk azokat a megközelítéseket, amelyek szerint bizonyos tagállamok vagy bizonyos régiók kimaradnának a jövőbeli kohéziós politikából. Egy lehetséges forgatókönyvünk van, ez pedig az, hogy a kohéziós politika az összes régióra az összes Európai Uniós tagállamra vonatkozik. Néhány nagy tanulságra szeretnék most visszatérni. Nos, a hozzáadott érték nagyon fontos. Ennek a jelentésnek minden oldala erről szól, hogy mekkora hozzáadott érték. Egyébként látható az, hogy a kohéziós politikán keresztül közeledik az Európai Unió a polgárokhoz. Még egy dolog, amit aláhúznék a bizottság jelentésből, az, amit egyébként a saját bőrünkön is érezhetünk. Tehát arról van szó, hogy a globalizáció, a globalizáció felgyor, felgyorsulása, a szegénység, a klímaváltozás Nos, mindezek a hatások az összes régióra, az összes tagállamra vonatkoznak. Éppen ezért egy olyan kohéziós politika mellett foglalók állást, ami az egész Európai Unió területére vonatkozik. A költségvetés ugye még nem ismerjük, de remélem, hogy megfelel majd a helyzet komolyságának. Nos, a bizottság jelentésében arról is olvashatunk, hogy a régiók szükségletei eltérnek az Európai Unión belül. Tehát a kohéziós politikának a területi dimenziója mindenképpen megerősítendő, és ez nagyon fontos dolog. Így tudjuk a testre szabott, szabott megközelítést megerősíteni, és ez nem csak a külső területekre, vagy legkülső területekre vonatkozik. Azt is olvashatjuk a bizottság jelentésben, hogy a régiók közötti különbségek eltérnek, a régió közötti különbségek csökkennek, elég nagy különbségek vannak, de tehát ezen belül, az általános trenden belül, hogy azért a különbségek csökkennek, azért vannak olyan régiók is, ahol pontosan az ellenkező hatást láthatjuk vizsgálja a jelentés a szegénységi küszöböt, míg az olyan területeken is, régiókban is, amelyek alapvetően gazdag területek. Sajnos a munkanélküliségi ráta még mindig nagyon magas a válság előtti referencia értékhez képest, és bizonyos folyamatok nem megfelelően fejlődnek, vannak olyan régiók, amelyek beleestek az átlag jövedelem csapdájába. Ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha a bizottság még plusz javaslatokat tudna fűzni ehhez a kérdéshez. Azt hiszem, hogy a kohéziós politika jövőjének egyik nagy kérdése az, hogy tud-e megfelelő válaszokat, megoldásokat adni ezeknek a régióknak, és nem csak, hogy a különbségeket kell csökkenteni, hanem a kohéziós politika feladata az is, hogy a leszakadó területeknek vagy régióknak ezt a visszaesését megállítsa. Azt hiszem, hogy ezt tudom elmondani, mint tanulság a bizottsági jelentésről. Persze még hosszan lehetne ezt folytatni. nagyon fontos azon is elgondolkodnunk, hogy szerkezetében hogy fog kinézni majd a kohéziós politika. Ezzel kapcsolatban is vannak javaslataim a jelentésben. Hogyan tudunk fellépni? Nos, szerintem tematikus koncentrációra kell törekednünk. Tehát a nagy témákra kell koncentrálnunk. Egyébként az Európai Bizottságnak is van javaslata ezzel kapcsolatban, tehát munkahelyteremtés, innováció, vállalatok, KKV-k, klímaváltozás. Szabad, hogy az azt jelentse, hogy a területi dimenziót elhanyagoljuk. Ez természetesen egy nagyon összetett eh, dimenzió, és mindenképpen ezt kell prioritásként kezelni. Tehát egy integrált, terre lépnünk a régión belüli különbségek kialakulásával, kialakulásával szemben. Ami a különböző mutatókat illeti, nos erről már többször összetettebb képet tudjunk kapni, új mutatókat is be kell vetni. A szerves részét kell, hogy képezze a kohéziós politikának. Egyébként a, egyébként a bizottsági jelentésből látható az is, hogy a szociális politika nagy hiba lenne, stratégiai hiba, hogyha szétválasztanánk egymástól a szociális és a kohéziós dimenziót. Még egy dolog, úgy vélem, hogy kiüresítsük ezt a szakpolitikát, meg kell tartani a célkütőzéseket, és úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség van, tabuk nélkül kell tudni beszélni a kohézió és a szociális és fiskális konvergencia kapcsolatosan széthúzó gyakorlatok elképzelhető, rosszat tesznek a kohéziós politikának, a különböző sérül új feltételrendszert kell kidolgoznunk, tehát nem egy olyan feltételrendszerre van szükség, amely büntető jellegű, nem egy új rendszerre van valós konvergencia megvalósításában. Van még egy olyan téma, ami nagyon fontos, és elég nagy terjedott az, egy, az egyszerűsítésről, de néhány hónappal ezelőtt én magam is elindítottam egy konzultációs folyamat. Arányosságra és differenciált megközelítésre van szükség. Ezek azt hiszem nagy vonalakban, kíváncsi vagyok a kollégák véleményére, főleg az árnyék tevőkére, de hogy tudjuk tartani a határidőket, szeretném, hogy ha le. Thank you very much. Köszönjük szépen. Örülök, hogy ez a jelentés most elkészül, nagy ambícióval álltunk neki, és még mielőtt megkapnánk a bizottságtól a több éves költségvetés terv kereteit, tervezetét addigra. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést, egy kicsit hosszabban fogok hozzászólni. De ez egy nagyon terjedelmes és nagyon fontos jelentés számunkra most. Köszönet a jelentéstevőnek. A szöveg nagyon érdekes, nagyon jó, és nagyon sok dologgal egyet tudunk érteni, és mi is örülünk annak, hogy szeretne gyorsan dolgozni a jelentéstevő, hogy meglegyen ez a jelentés mielőtt a bizottság benyújtana a javaslatát az MFF-ről és a kohéziós politikai jövőjéről. Lenne egy általános jellegű első észrevételem. Vannak nagyon-nagyon érdekes részek ebben a jelentéstervezetben, annak is az indoklásában, és szerintem az indoklásból ezeket be kéne emelni magába a jelentésbe, mert sokszor ugye az indoklás eltűnik a szövegből, pedig szerintem megfigyel, a különböző megfigyeléseket mindenképpen meg kéne tartani, és szerintem akár ezt a módosítókon keresztül is meg lehet tenni. olyan sorrendben venném a különböző témákat, ahogy ezt a jelentéstevő tette. Egyetértünk azzal a tézissel, hogy a kohéziós politikának az összes európai régióra vonatkoznia kell. Illetve azzal is egyetértünk, hogy a hozadott érték abban rejlik, hogy a szubszidaritás erős a kohéziós politikában, hogy bevonjuk a területeket, a régiókat, tehát tudjuk közelíteni az EU-t a polgárokhoz. Talán erről elszoktunk feledkezni a, abban a vitában, ami a kohéziós politikáról szól, vagy későn szoktunk erre reagálni. Amikor a kohéziós politika késlekedik, akkor arról van itt szó, hogy bizonyos dolgokat összekeverünk. Nos, arról van szó, hogy a Juncker tervhez képest a kohéziós politikának azért hosszabbak a különböző kifutási idejei, mert a kohéziós politikában akkor tudunk csak elszámolni valamivel, amikor a projekt már kész úgyhogy annyira nem lassú a kohéziós politika, mint ahogy azt gondolni szoktunk. Nagyon fontos elem a jelentésben egy olyan téma, amiről lesznek majd javaslataink is. Tehát ez a pont a területi dimenzió. A jelentés kiemeli, hogy már nem arról van szó, hogy vannak nagyon fejlett és nagyon kevésbé fejlett régióink, hanem egy-egy régión belül is vannak nagyon nagy különbségek, akár a legfejlettebb régiókon belül is lehetnek olyan területek, ahol sok a gond, városokban például, egy-egy város külkerületeiben, vagy a vidéki területeken, vagy hegyvidéki területek, vagy a legkülső területeken. Egyébként a német elnök mondta azt, hogy a vidéki elsivatagosodás komoly gond. Tehát egy-egy régió lehet, hogy sűrűn lakott, de a régión belül lehetnek olyan zónák, ahonnan elvándorolnak az emberek. Nagyon érdekes a területi, az integrált területi célkütőzés, amit javasol a jelentéstevő, de a kohéziós politikában hogyan tudjuk kitejezni ezeket a különbségeket, a városok, a vidéki területek, a hegyvidéki, vagy a legkülső területek problémáit. Valóban gond az, hogyha túlságosan általános célkitűzéseket megfogalmazunk, meg amelyek mindenkire érvényesek, ennél sokkal jobb az, hogyha, célra, hogyha célzott célkitűzéseket fogalmazunk meg régiók szerint. Olyan agendákra van tehát szükség, amely területi alapon határozza meg a célkitűzéseket, és arra vonatkozóan is kellenek ajánlások, hogy hogyan oldjuk meg ezeket a problémákat a városi területeken, a vidéki területeken, a legkülső területeken vagy a hegyvidékeken. Aztán az átlag, be, az átlag bevétel csapdájába esett területek kérdése. Nos, a válság Európában sok szempontból is káros volt, vagy gyengítő hatású. Vannak olyan területei a régióknak, amelyek nagyon nagy innovációs készséggel sikeresen túlélték a válságot. De vannak olyan területek is, egy régión belül, akik nagyon megszenvedték a válságot, illetve vannak köztes területek is, amelyek nem tudnak megküzdeni megfelelően a globalizáció kihívásaival. Nagyon veszélyes lenne, hogyha a kohéziós politikát csupán jövedelem szint alapján számolnánk ki, tehát csak ez alapján lennének olyan régiók, amelyekben alkalmazni lehetne a kohéziós politikát erre vonatkozóan lennének olyan régiók, amelyek eh, benne alkalmazni lehetne a kohéziós politikát. Erre vonatkozóan és azt gondolom, hogy javaslatokat kéne kidolgoznunk. Tabuk nélkül kell tudni beszélni arról, ebben eh, mondom, a leszakadó régiók, az olyan régiók, akik eh, köztes pozícióban vannak. Tehát egy kontinuumot kell felállítanunk, figyelembe kell venni a valós helyzetét ezeknek a régióknak. Szerintem ezáltal jó, mert mondjuk nagyon rossz a munkanélküliség iráta. Paradox módon pont a csapdába esett régiókat kéne legjobban támogatni, hogy ebből a csapda helyzetből valahogyan kilépjenek. Majd 2020 után. Nos, a regionális kohéziós politika, illetve a szociális alap mindenképpen kapcsolódik egymáshoz. Ezeket, ezt a Két, hogy milyen beruházások érkeznek egy régióba, illetve hogy milyen a gazdasági helyzet egy-egy régiónak. A két dolgot nem lehet egymástól tehát szétválasztani, pedig van erre egy javaslat. Ezt kimondja a jelentéstevő is. Szerintem ez a, miután ez a állítás a jelentéstevő részéről az indoklás. Szerintem plusz mutatókra szükség van mindenképpen is nagyon fontos az, hogy ezek a plusz mutatók megfelelően stabilak legyenek, tehát ezek konszolidált mutatók kell, hogy legyenek. Tendenciákat lehet leírni a GDP alapján, mi a munkanélküliség iráta, a fiatalok munkanélküliség irátája, vagy akár más szociális adatot is be lehet. Mindenképpen megfontolandó, hogy a munkanélküliség iráta és a fiatalok munkanélküliség irátája szerepeljen. A kohéziós politika A Juncker terv alapvetően bizonyos dimenziójú privát projekteket pedig biztos biztos jelleg érvényesülni tudjon. Még egy utolsó téma, az egyszerűsítés. Én is úgy gondolom, hogy az egy... Ha látjuk, hogy egy egységes audit rendszerünk van. Ezek mindenképpen olyan levágni. Nagyon fontos. Az a vitikában meg fogunk majd vívni. Köszönöm még egyszer a kollégának a munkát mindent megteszünk majd azért, hogy mi hamarabb benyújtson a vita. Köszönöm. Much I... Ön azt mondja, hogy az előadó bizonyos gondolat kezdeményeket megfogalmazott, de nem bontotta ki őket. Ahogy mondja, tehát minden gondolatot ebben a jelentésben nem lehet kifejteni. Hát előadói módosítókat is benyújthatna, de hát jó, igen. Tudom, tudom. I'll give the floor to the next shadow rapporteur. Megadom a szót Tomásics asszonynak a másik árnyék előadónak. Köszönöm, Köszönöm szépen beruházások. Az innovációk, a közigazgatás, az energetika, a városfejlesztés és egyéb területek is szerepelnek benne. Egyértelmű, hogy a gazdasági és pénzügyi válság több évtizednyi ö, folyamatot szakított meg, egy olyan folyamatot, amelyben csökkent a különböző régiók A régiókban az egyfőre jutó GDP közelített az EU-s átlaghoz, de ez elsősorban arra vezethető vissza, hogy javult a termelékenység és a foglalkoztatás. Azonban azt látjuk, hogy a, leg, a fejlett régiók még gyorsabban fejlett, fejlőtt PIN mért növekedés. Támogatom a jelentéstevőt, mert úgy gondolom, hogy a 2020 utáni kohéziós politika továbbra is a legfőbb beruházási eszköz marad az összes régióban. Ugyanis másképpen nem tudunk felkészülni az esetleges gazdasági válságokra, a technológiai változásokra és egyéb váratlan eseményekre. Fontos felkészíteni az infrastruktúrát, Nos, igaz. Dolgozunk a többéves pénzügyi kereten. Ez az utolsó lehetőség, hogy amely azt mondja, hogy isnek tartom. adott tagállamban találhatóak. lennének. A kohéziós politika számára támogatásra van szükség, ugye? Hollandia esetében sincs ez másként. Gyakorlati rugalmasságra van szükség. A tagállamok sokszor nagyon lelkesek a különböző programoknál elősegíteni az előrelépést, ez a fajta megközelítés. Ez egész nagyon lassú, nagyon nehézkes, rengeteg eljárást kell végigcsinálni. A teljesítmény tartalék 1 milliárd, de ezt 7 éves időszakban kell végrehajtani. Ez egy túl hosszú időszak. Gyorsabban kell cselekednünk jobban az eredményre kell összpontosítani. Output orientált megközelítésre van szükség, mondja a felszólaló. Egy 3.0-as kohéziós politikára lenne szükség. És aztán, ami a kritériumokat illeti, a kritériumokról is el kell beszélgetnünk, Természetesen megfelelő egyensúlyra van szükség a kritériumok területén is, miközben tudjuk, hogy a GDP egy nagyon fontos mérőszám, amely jelzi a fejlettségi szintet, és aztán az érintetteknek maguknak is differenciálnuk kell ezen kritériumokon belül. Egy dolog azonban csalódást okozott számomra, ami a hetedik kohéziós jelentést életi, nagyon befelé forduló megközelítést látunk. Nyilván kohézióról van szó, és a kohézió teljesítményéről, kohéziós politika teljesítményéről, de ha már a jövőről beszélünk, akkor jó lenne látni, hogy hogyan nézzenek ki a szinergiák például az új kohéziós program és a Horizont 2020 között, hogyan alakulnak a szinergiák ezen a téren, és min lehetne javítani. És aztán itt van a 9. keretprogram is, amely küszöbön áll, ez is valamilyen módon kapcsolódik a Horizont 2020-hoz. Nem elég tehát csak a kohéziós politikát szemlélni, hanem fontos egy kicsit nyitnunk kifelé, és így integráltabb megközelítést alkalmaznunk. És akkor visszakanyarodom a rugalmassághoz, a tudás és innováció területén Látják egyes tagállamok a főbb hangsúlyokat, mások az infrastruktúrát tartják fontosnak, vagy a környezetvédelmi aspektusokat. Megint mások a digitális gazdaságot tartják a legfontosabbnak. Itt van fontos szerepe a rugalmasságnak. És itt van szerepe annak is, hogy integrált politikát alakítsunk ki, ahol a kohézió összefügg más részterületekkel, és hát fontos, ahogyan mondtam, az eredményorientáltság is. Ennyit szerettem volna elmondani. A kohéziós politika nem lehet játékszer, ez egy szerződésekben lefektetett politika. És mindenképpen fenn kell azt tartani a következő időszakra nézvést is, és mondom még egyszer, több rugalmasságra van szükség. Köszönöm. Köszönjük szépen, Meletics asszony, jönni a szót tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tehát szentel a azoknak a régióknak, amelyek megrekedtek a középső szinten, a kisre és a gazdasági unióra, hanem arra is, ami a jelentésben is előkerül, nevezetesen a szociális területre gondolok, és az európai gazdaságba tett beruházások nélkül, megfelelő minőségű munkahelyek megteremtése nélkül nem fogunk tudni fellépni a szegénységgel szemben. Nevezetesen, hogy 20 millióval csökkenjen a szegények száma ehelyett 1,7 millióval nőtt a szegénységben élő emberek száma Európában. Örülök, hogy a jelentés említi azt, illetve hangsúlyozza annak fontosságát, de szerintem azt is hangsúlyoznunk kellene, hogy kérdés, hogy a jövőben hogyan kezeljük ezeket a beruházásokat, ezek vajon az egyes tematikus célkitűzésekhez tartozó részterületek lesznek, vagy pedig egy át... Ezen is el kellene gondolkodnunk. és a többszintű kormányzás élki számára. Köszönöm, kedves kollégák! A hetedik kohéziós jelentés kapcsán először is nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a következő tervezési időszakban már szembe kell néznünk néhány prob- problémával. A legfontosabb ebben az összefüggésben a következő MMF elfogadása. Hogyha nem sikerül azt időben elfogadni, akkor teljesen ismeretlen területre tévedünk, mert nem csak, hogy nem tudjuk majd, hogy alakul az MFF, de azt sem fogjuk tudni, hogy a következő Európai Parlament miért akar majd harcolni, és azt sem tudjuk, hogy miféle Európai Bizottság alakul majd, tud-e kontinuitást, folyt, folytatólagosságot biztosítani a kohéziós politika számára. Ez egy nagyon nagy kérdő. Ez az egyik. Másodszorban három alternatívát vázoltak fel az európai kohéziós politika jövőjére nézve. Fontos, hogy a három forgatókönyv mindegyike úgynevezett kedvezményezettek csoportjáról beszél, de mindhárom formézve a tagállamokban, valamint a jövőbeni kohéziós politika politikai támogatását tekintve is, hiszen tudjuk, hogy a nettó befizetők belül a régiók úgy érezhetik, hogy a kohéziós alapok területén hát, szerint Németország keleti része sohasem kap majd kohéziós támogatást 2020 után. Vajon ez bölcs dolog? Politikailag, társadalmilag, gazdaságilag elfogadható ez vajon? Németország számára első kör. Néhányan itt a saját gazdasági érdekeik ellenérveltek, mondván, nem fizetünk többet a kohéziós politikáért, miért adnánk több pénzt a szegény keleti országoknak, és így tovább. El a jelentés sem, mert a Bienkowska jelentés azt mondja, és az Európai Bizottság is hivatalosan elismerte, hogy a nettó befizetők esetében minden egyes euró, amit a keletiekre költenek, abból az egy euróból ennek a 70%-a Németországba kerül vissza. Azóta sem változott a helyzet. Épp ellenkezőleg tovább erősödött ez a tendencia, a legutóbbi becslések, számítások is ezt mutatják. A nettó befizető országok politikusainak, hogyha a kohéziós politikát megnyírváljuk, mert így nyilván nem tudnak majd hozzáférni a nettó kedvezményezett országok közbeszerzéseihez számára kedvező volt, előnyös volt. A kohéziós politika előnyeit ugyanúgy élvezték a nettó befizetők is. Hogy csak a legszegényebb régiókra fordítsunk kohéziós pénzeket, azoknak mondom, hogy az saját hazájuk gazdaságpolitikája ellen érvelnek. Nyolultabb lett az egész. Leginkább azért, mert a tagállamok új szabályokat akartak, új bürokrat... Fogadjuk majd el a többéves pénzügyi keretet, és aztán már csak kevés idő marad. Ha ugyanaz el, és nem tudnak majd hozzáférni a tagállamok a pénzekhez. Még egy utolsó dolog az administratív kapacitásokról. A tagállamokon belül kellene létrehozni a kohéziós politika projektjeinek a végrehajtásának a motorját. Bár vannak új kihívásaink, erről már beszéltünk, beszélt Bostináró úr is,